Az elnök. Meg folytatjuk az ülést. Remélem, hogy megerősödtek erre az utolsó ezévi ülésünkre. A jegyzőkönyveket megkapták, van ellenvetés ezzel kapcsolatban. Nincs, akkor elfogadott tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Következő napi pontunk emberjogsértések, demokrácia megsértése, sürgősségi témák, először a Kongói Demokratikus Köztársaságban eluralkodott helyzetről szóló vitával kezdjük. Először Gabriel képviselőtársamnak adom meg a szót. Monsieur le Président, la crise dans kivui válság, kedves kollégák, a nagy tavak vidékének egy súlyos problémája. Nem foglalkozunk vele eléggé, büntetlenség elve topzódik az a kongói állam nem tudja kezelni a problémákat. a polgári lakosság helyzete elviselhetetlen. Éppen ideje, hogy megoldjuk ezt a válságot, és ne elégedjünk meg az ígérgetéssel. Párbeszédre, felelősségre és hatékonyságra van szükség három szinten. Az első szintű felelősség mindenképpen kongói, eh, politikai, gazdasági és társadalmi. Abba kell hagyni az erőszakot, együtt kell működni a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Eh, egy önállóan működő bírósági rendszerre van szükség az emberi jogok eh, tiszteletben tartására. Ez oldja meg a helyzetet. Regionális szinten a ruandai, ugandai és kongói államok közti közti párbeszéd fontos. Egy percet még pluszba kaptam, ha minden igaz, szeretném felhasználni. Nekem csak egy perc van itt. Legyen két perc, hogyha tényleg betartja, de azt is kérem, hogy lassabban beszélje, mert lehetetlen tolmácsolni, ilyen gyorsan beszél, parancsa megkapja a percet. Merci, je vais continuer à ce qui est nécessaire Köszönöm, elnök úr. Tehát regionális szinten kell fellépnünk a helyzet ellen. Fontos eh, a három ország közti dialógust, eh, a párbeszédet folytatni az Európai Unió is hozzájárulhat a fenntartható megoldáshoz. Eh, először is olyan mechanizmusokra van szó, amelyek pénzügyi eszközökkel is alá vannak támasztva, az ENSZ jelentésben is megnevezett országok részvételével. A nemzetközi szinten mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a konfliktust kezeljük, a, lakosság erre számít, humanitárius területen, és folytatni kell a munkát végezetül a kongói államot felszólítom arra, hogy minden tegyen meg, hogy dr. Mugveve élete biztonságban legyen, és nem csak az ő életéről van szó, hanem azon nők életéről is, akik nemi erőszakot szenvednek el, és akiket a kongói államnak meg kellene védenie. Ezt várjuk el a kongói államtól. Nagyon szépen köszönöm valóban két perce volt, hivatali hiba történt. De ennek ellenére, eh, hogy önnek járt ugyanaz a plusz perc, mindenkinek, mindenkitől kérem, hogy normál sebességgel beszéljen, és ne hosszabban, mint amennyi elő van írva. A, mindenki a világ legszebb nyelvét beszéli, a hazanyelvét beszéli, és ez helyén való is ám kérem, hogy ne túl gyorsan tegyék. Következő hozzászóló Kretzó asszony. Domnule președinte, domnule comisar, preluarea control... Köszönöm szépen, tisztelt biztos. Goma városában megváltozott az ellenőrzés, és egyetemű, hogy Észak-Kibura, Ruanda is kihat. Külső hatások érvényesülnek, és ez kötődik ehhez a háborúhoz is, ami rendkívül traumatikus. Tehát nem csak egy polgárháború van szó, hanem egy Afrikán belüli konfliktusról is, amely a nagy erőforrások körül zajlik a nagy tavak környékén. A nemzetközi közösségnek mindenképpen tennie kell valamit, és továbbra kell folytatni a tárgyalásokat. Goma környékén rendkívül sok a menekült, és megpróbáltak néhány dolgot tenni. Számos gyereket kényszertoboroztak katonaként, kevés az élelmiszer, tömeges kivégzések vannak, nemi erőszak. Mindenképpen a béke helyreállítására kell törökedni. 2000 plusz kéksakos katonát kellene oda küldeni, hiszen rendkívül komplikált a helyzet ebben a régióban. Eddig azt láttuk, hogy az ENSZ nem volt abban a helyzetben, hogy a helyzetet kontrollálja, új stratégiára van ezért szükség, mert a civil társadalom is megszenvedi ezt a konfliktust. Itt óriási bevételek vannak az erőfor- a természeti erőforrásokból. Köszönöm szépen, Kretu asszonynak mondja az elnök. Kiel Nielsen kollega következik. Merci, président Köszönöm, elnök úr. A Kongói Demokratikus Köztársaságban évtizedek óta a Makala eh, szó nevében eh, történik minden, amit eh, elkövetnek. Az arany nevéről van itt szó. Európai multinacionális cégek is részt vesznek ebben. Korrupció viszi előre a lázadók ügyét, nő a befolyásuk. A Makala szintén egy hely Kinsaszában, amely egy börtön, és ahol a korrupció, valamint a büntetlenség uralkodik. A kongói kormány egyes helyeken eh, nem is létezik. Eh, katonai foglyok eh, mondják meg, hogy mi legyen az országban, illetve a börtönben, és több ezer embert tartanak ítélet nélkül ebben a halálgyárban, iszonyatos körülmények között, kínzásoknak kitéve, amely a napi élet része. Ez a makala szimbolizálja ezt a helyet, ezt az országot, fel kell venni a harcot a büntetlenség ellen, amely az egész régióra jellemző. Minden, bármilyen béke egyezménynek ki kell zárnia az amnestiát és a büntetlenséget. A büntetlenség elleni fellépés azt is jelenti, hogy elszámolunk azokkal, elszámoltatjuk azokat, akik felelősek félmillió nő haláláért. Mugveve orvos hatalmas munkát végzette ezen nők érdekében, amelynek gyümölcse egy emberölési kísérlet volt ellene követeljük, hogy a lehető leggyorsabban vizsgálják ki Mukwege doktor úr elleni merénylet körülményeit. Emellett mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a természeti erőforrásokat méltányosan osszák el. Köszönöm szépen. Kilnézen asszony szabályt a következő hozzászóló másfél percben Ojuland képviselőtársam. Köszönöm elnök úr. Biztos úr. Azok a konfliktusok, amelynek több százezer ártatlan halálos áldozata van, a kongói demokratikus köztársaságot háborús vezetté tették, ahol a hadurak és korrupt tisztviselők azok, akik az egyetlen kedvezményezetjei ennek a szörnyű helyzetnek. Sajnos a nemzetközi támogatás nem hozta meg a várt eredményeket. Az ENSZ békefenntartó missziója 13. éve folytatja tevékenységét, minden évben másfél milliárd dollárt helyeznek ki ebben a projektben. Mégsem látunk eredményt. Az M23-as mozgalom nem az első ilyen típusú katonai szervezet, és nem is az utolsó bizonyal mondhatjuk. A demokratikus társadalom létrehozásához politikai akarat kell, és nagyra törő politikai vezetők jövőképpen kormányzat, ellenzék, politikai intézmények ahhoz, hogy az alapjogokat garantálják. Sajnos ezek egyike sem áll fenn Kongóban most. Köszönöm szépen Oiland képviselőtársam szavait. Murphy képviselőtársam ilyen szó. Köszönöm, eh, elnök úr. Az keleti tartományokban elszabadult erőszak eh, és goma kifosztása az M23-as eh, lázadók által egy olyan válságként írható le, amely gyakorlatilag többszörös válság. Évtizedek óta pusztítják Kelet-Kongót a különböző lázadó csoportok és a kormányhadsereg. A szomszédos országok többféleképpen beavatkoznak, lázadó szervezeteket eh, támogatnak eh, és eh, learatják a profitot. Minden lázadó csoport és a kormányhadsereg is követel atrocitásokat beleértve nagyszámú nemi erőszakot. Minden órában mintegy 47 nőt erőszakolnak meg. A 5,4 millió ember halt meg 98 óta, és a legutóbbi erőszak hullám is 140 ezer új menekültet eredményezett. A kínaiak és mások is támogatták a Kabila rendszert annak érdekében, hogy kizsákmányolhassák a természeti erőforrásokat. Az iszonyatos erőszak mellett ez az ország kevesebb, mint napi egy dollár egy főre eső jövedelemmel rendelkezik, noha a világ egyik leggazdagabb országa. A hadurak milliárdossá válnak, miután mocskos alkukat kötöttek a nagy multikkal. Együtt ők fenntartják azt a gyarmatosító, imperialista kizsákmányolást, amely szegénységre ítéli ezt a népességet. Szükséges, hogy ezt a, az imperialista intervenciót, ezt a borzalmas háborút befejezzük, és egy valódi béke következzen be ebben az országban. A hadurak uralmának úgy lehet véget vetni, hogy közös kezelésbe, állami közös kezelésbe veszik az ásványkincseket. Murphy. Köszönöm szépen, Morfi kollega. Most pedig a frakciók felszólalói következnek. Először is Poszált úr egy percre. Tisztelt elnök úr, Észak-Kivu és összességében Kongó a paradicsomi szépségű tájával az egyik legértékesebb része a Földnek, viszont a, ez a paradicsom igazából egy pokol a Földön. Kongó akár a világ leggazdagabb országa lehetne, a víztartalékával egész Afrikát elláthatná, az élelem termesztés központja lehetne, erőforrásokat, nyersanyagot szállíthatna, viszont szörnyű, brutális történelme van, a gyarmatosítás, a gyarmatosítás utáni helyzet, polgárháborúk, háborúk, illetve korrupt és tehetetlen kormányzás jellemzi. Mindenképpen békét kell teremteni Afrika ezen a részén, még pedig úgy, hogy szorosan együtt kell működni az Európai, az Afrikai Uniónak, az ENSZ-el együtt a kettősség, a, a szerződések aláírása például a nagy tavak környékén, amit nem hajtottak végre, ez a katasztrófa volt a régió számára. A régió számára mindenképpen fenntartható megoldás kell. Köszönöm szépen, Poszált kollega, most egy percre gurmai kollega következik. Kedves elnök úr, kollégák, az M23-as mozgalom megnyitotta azokat a sebeket, amely abban az országban, amely már évek óta szenvedi ezt a véres konfliktust. A nemrég megindult párbeszéd a megoldás irányában lépett volna előre, továbbra is instabil maradt a helyzet. Még a a konfliktusnak méreható gyökerei vannak, és többfélék azok, és kihat az egész régióra, az egész térségre. Ezért egy megtervezett stratégiára van szükség sürgősen. Az etnikai helyzet, a gazdasági és társadalmi környezet, valamint a, köz, a szomszédos országok szerepe, és a KDK a tényleg forrásainak helyzete mind-mind rendezést igényel. Az illegális bányászat tehát meg kell előzni, meg kell fékezni, mielőtt megoldásra találhatnának. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az, azok az atrocitások, amelynek ki vannak téve a KDK polgárai, különösen a keleti térségben, évek óta tartanak különösen a szexuális erőszak alkalmazása, a tömeges nem erőszak, beleértve kiskorú lányok megerőszakolását nem tolerálható, ezt mindenképpen meg kell fékezni az ilyen rettenetes bűncselekmények ellen fel kell lépnünk, és meg kell tenni mindent, annak érdekében is, hogy az áldozatokat pszichológiailag és fizikailag is rendbe hozzák és a belső menekültek helyzetét is meg kell erősíteni, a konfliktus következményét ellen pedig fel kell lépni. A hadseregek leszerelése nélkül és a társadalmi reintegráció nélkül, valamint a menekültek visszatérése nélkül lehetetlen a tartós békét elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen Gurmai kolléganőnek, most Pix Háken kolléganő következik. Köszönöm szépen kollégák, tisztelt biztos úr, a harc, az erőforrások körül az erőszak, ez abszolút mértékben destabilizálja Kongót. A paramilitáris csoportok a legszörnyűbb tetteket hajtják végre, és ezt a szomszédjaik is támogatják. Mindenképpen az EU-nak koordináltan kell fellépnie az ensz az Afrikai Unióval együtt, hogy véget lehessen vetni ezeknek a szörnyű tetteknek, és meg kell akadályozni azt is, hogy a régióban ez tovább gyűrűzzön. Az EU-nak közösen kell és erősen kell fellépnie. Számos EU tagállam most már felfüggesztette a segélyfolyósítást Ruanda irányába, hiszen Ruanda is részt vesz a kongói demokratikus köztársaság konfliktusában. Mindenképpen EU tilalomra van szükség olyan személyekkel szemben, akik fel, megszekték az ENSZ embargóját. Javas, javítani kell az átláthatóságot a legálisan bányászott ásványanyagokkal kapcsolatban mindenképpen meg kell vizsgálni a büntettek, büntetteket, a nem erőszakokat, illetve a gyermek zsoldosokat, alkalmazókat is. Fel kell hívni arra a figyelmet is, hogy Mugwager doktorral szemben milyen gyáva merényletet hajtottak végre, amelynek során meghalt testőre. És gondolni kell a nőkre is, akik állandó áldozatai ennek a folyamatos erőszaknak. Köszönöm szépen, most pedig Paska kollega következik másfél percre. Köszönöm, elnök úr. A Kelet-Kongóban tomboló erőszak gyakorlatilag a természeti erőforrásokról szól. A központi kormány nem tudja fenntartani a rendet, nincs is ehhez pénzügyi, nincs is ehhez katonai eszköze. Különböző kalandorok próbálnak hasznot húzni ebből a helyzetből, felbújtói a konfliktusnak, kirablói az országnak. A lakosság mindenféle bányavállalkozások fogja, amelyek katonai félkatonai segítséggel kizsákmányolják az országot. Normális esetben ilyenkor arra törekszünk, hogy egy ország politikai helyzetét stabilizáljuk. Ebben az esetben azonban a megoldásnak az tűnik, hogyha felfüggesztjük a kereskedelmet ezzel az országgal, illetve az ilyen ásványi anyagok kereskedelmét betiltjuk. A Dodd-Frank törvény mintájára ragaszkodhatnánk a bányászott nyersanyagok nyomon követhetőségének jobb garantálásáért. Egy ilyenfajta nyomon követhetőség gátat vetne az etnikai konfliktusnak is, mert a kalandoroknak nem állna érdekében a bányák elfoglalása. Köszönöm Páska úr a következő, aztán pedig majd Neki köszönöm, Préda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Úgy vélem, ez a, a hatodik alkalom ebben a parlamenti ciklusban, hogy megtárgyaljuk azt a nagyon súlyos helyzetet, amely a KDK-ban folyamatosan uralkodik. És romlik. Az állásfoglalási indítvány, mely előttünk van, nagyon hasonlít a korábbi hasonló anyagokhoz, melyeket a házban megfogalmaztunk és jóvá hagytunk. Például az EU AKC Paramariboi nyilatkozatához is hasonlítható ez az anyag. Amire itt voltaképp szükség volna, az nem más, mint hogy ha a döntést hozunk, mint például történt a Nagy Tabak konferenciájának ülésén, akkor ezt végre is hajtsák. Köszönöm szépen, Répó képviselő a következő egy percben. Arvoisa puhemies, <clears throat> tiedot siviliväestöön kohdist. Köszönöm szépen. Hallhattunk Kongó keleti részéről származó erőszakról szóló híreket, ezek eléggé ijesztőek Sok embernek el kellett hagynia a lakhelyét, és na, gyakran nem ér oda a humanitáris segítségnyújtás, ahova kellene. Az Afrikai Uniónak, az Európai Uniónak és az ENSZ-nek is egyformában szerepe. Kelet-Kongó lakosai áldozatai a háborús büntetteknek, szörnyű erőszak áldozatai csoportosan erőszakolnak meg nőket, lányokat, lemészárolják a civileket, és gyerekeket toboroznak katonának a fegyveres csoportok. Ezeket a háborús bűnöket mindenképpen bíróság elé kell vinni. Sajnálatos módon nem sikerült az elkövetőket megbüntetni, és ez csak növeli a büntetlenség érzését. Köszönöm szépen, most pedig a spontán felszólások következnek és először is Korhola kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A KDK helyzete katasztrofálisá vált. Az M23-as szervezet lázadói a kivúj térségben 7 hónapja uralják a, a, az egész régiót. A kongói kormánynak semmiféle szerepe nincs már ott. Nagyon súlyos emberi jogsértések történnek tömegesen, beleértve a tömeges nem erőszakot, az emberkínzást, tömeggyilkosságot és gyermekkatonák tömeges alkalmazását. Ezen, azok, akik ezeket a súlyos bűncselekményeket elkövetik, követik, mindenképpen bíróság ele kell álljanak, különben sohasem áll helyre az igazságosság, és további bűncselekményeket követnek majd el. Alázadók folyamatos pénzügyi támogatást kapnak, a nemzetközi közösségnek fel kell lépnie ezen források elzárására, annak érdekében, hogy a katasztrófát valamiképpen enyhíteni tudjuk, és a bűncselekmények elkövetőit pedig büntessék meg és a tömeges erőszak ne uralkodjék ebben az országban többé. Ez folgt a kollégi Kukán. Köszönöm szépen, Kukán kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon aggaszt engem ez az emberi jogi helyzet Kongóban. El kell ítélnünk a tömeges nemi erőszakot, a mészárás, mészárlásokat, a gyermekkatonák toborzását. Kialakul egy büntetlenségi légkör, és ehhez hozzájárul a bűncselekmények, további bűncselekmények elvégzéséhez. Vissza kell állítanunk az igazságot az országban, és folytatnunk kell a különböző katonai és rendészeti missziókat. Fontos olyan megoldások megtalálása, amelyek eh, stabilitást, békét, biztonságot hoznak a régiónak. Köszönöm szépen, Kukán kollega de Ödenburg azt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kongol, kongói kormány elleni lázadás katasztrofális biztonsági és emberi helyzetet hozott, humanitárius helyzetet hozott az ország keleti térségében. Ruandát is vádolják azzal, hogy az M23-as mozgalmat tevőlegesen támogatja egy másik országban. Két és fél millió ember kellett elmeneküljön otthonából, 400 ezer ezek közül Ugandába és Ruandában menekült. Több ezer ember esett áldozatul erőszakos cselekményeknek, beleértve a nemi erőszakot. A nemzetközi közösség komoly aggályokat látja a gazdasági, társadalmi katasztrofa kialakulását az országban fel kell lépnünk, az agresszió, az emberi jogok arcpirító megsértése ellen. Je vais continuer. Folytatnám. A Kongói Demokratikus Köztársaság pedig helyre kell állítsa a, a biztonságot az ország teljes területén, garantálva a nemzetközi sztenderdek érvényesülését. Az Európai Unió koordináltabb módon kell, hogy erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy ország keleti térségében élőket segítse, beleértve humanitárius és orvosi egészségügyi segítségnyújtás a megszervezését is. Köszönöm, Geringen Odenberg asszony. Csak korlátozott eszközeim vannak arra, hogy jelezem önöknek, hogy túl gyorsan beszélnek, a csak jel jelzik, hogy sokszor nehéz önöket követni. Kérem, hogy lassabban beszélnek. Kelly képviselőtársam. Köszönöm. A, nem kérdés, hogy a kongói helyzet tragédia. Különösen, hogyha végig gondolják, hogy ez az ország a világ egyik leggazdagabb országa lehetne hatalmas ásványkincs készlete révén, ám korán sem ez a helyzet. És bár a KDK 50 éve független államként működik, mégsem igazán működik a demokrácia létrehozása területén, sem a jogállamiság alapfeltételeit sem képes biztosítani. Az erőszak elharapózott, különösen a nőket fenyegeti, tömeges erőszak, hogy többen beszéltek erről. Azt is látunk, hogy 600 iskolát zártak be és raboltak ki. Ezért e helyzet láttán kötelező feladat számunkra, EU és ENSZ szinten is, hogy stabilizáljuk valamiképpen ezt az országot. Másodszorban pedig azok az országok, mint Ruanda és Uganda, arra kell, hogy ezeket kényszerítsük, hogy lépjenek ki a konfliktusból, hogy az ország KDK maga tudja megoldani a segítséggel, a külső segítséggel az ország helyzetét. Köszönöm, Kelly kollega. Végül Lisek úr kap, kap szót a spontán felszólalási kör végén. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyértelmű az, hogy nagyon bonyolult a nagy tavak környéki helyzet, és a humanitárius helyzet pedig drámai. Ezt a problémát nem tudjuk megoldani, anélkül, hogy ne okoznánk törést Ruanda és Kongó között. Szükség van arra, hogy ezen országok vezetőire nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy ne támogassák a lázadókat. A nemzetközi közösségnek is nyomást kell gyakorolnia a két országra annak érdekében, hogy közösen együttműködhessenek ezek az országok, hogy feltartóztathassák a kelet-kongóba származó negatív erőket. Az illegális nyers anyag kitermelést is meg kell állítanunk és a kimelli folyamatot is tovább kell folytatni. Köszönöm szépen, végezetül pedig Csolos, biztos úr a szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Önök éppen elfogadni készülnek egy sürgősségi indítványt a kongói demokratikus köztársaságról, annak is különösen a keleti részéről. Ez a helyzet már több hónapja tart. Több Európai Uniós nyilatkozatot tett, tettünk e, ebben az ügyben, és a külügyi miniszterek, külügyminiszterek tanácsa is két nyilatkozatot kiadott egy-egy csúcs után. A humanitárius helyzet, a nemi erőszak és az emberi jogok sérelme áll a az indítvány homlokterében azokkal a követelésekkel, hogy fejezzék be az erőszakot, állítsák helyre a jogállamot, reformálják meg a biztonsági rendszert, és vessenek véget a természeti erőforrások illegális kizsákmányolásának. A, Korea, a kongói köztársaság szuverenitásának fenntartása egy olyan dolog, amelyel kapcsolatban semmilyen kompromisszumkészsége nincs az Európai Uniónak. Egyhangon el kell ítélni a kongói köztársaságban tevékenykedő fegyveres csoportokat, ezen belül is az M23-at. Az Európai Unió elfogadhatatlannak tart minden külföldről érkező segítséget az ilyen fegyveres szervezetek számára minden bűncselekmény elkövetőjét törvény elé kell állítani. Az érdekelteknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy fenntartható befejezést találjanak erre a válságra. A kivú tartományok lakossága elsődlegesen áldozata ennek a válságnak, de ugyanez igaz a régió többi országának lakosságára is. Olyan megoldásra van szükség, amely a nagy tavak vidékének békéjét, biztonságát garantálja. Szükséges, hogy a ruandai, az ugandai és a kongói elnök a nagy tavak régiójáról rendezett konferencián mindent megtegyenek a politikai döntés érdekében. Egy fenntartható megoldásra van szükség. A helyzet bonyolultságára tekintettel az Európai Unió a régió külföldi partnereinek együttműködésére szólít fel, ideértve a dél-afrikai együttműködési szervezetet, az Afrikai Uniót és az ENSZ-et is, amely szervezeteknek fontos szerepük van, különös tekintettel az ENSZ misszió, missziókra Kongóban. Az Európai Unió már többször kifejezte, hogy az ENSZ részéről jó dolog lenne egy külön megbizottat kinevezni a kongói problémák kezelésére. Emellett tájékoztatom önöket arról, hogy az Európai Unió a civil társadalom szármos szervezetét támogatja, olyan szervezeteket, amelyek emberi jogi területeken tevékenykednek. Több mint 30 különböző projektet finanszírozunk, különböző költségvetési sorokon keresztül, összesen mint egy 20 millió euró értékben. Pibax biztos úr egy konkrét javaslat benyújtására készül, amely a nemi alapon elkövetett erőszak problémáját oldaná meg. 20 millió euró áll majd rendelkezésre, és ehhez csatlakozhatnak különböző Európai Uniós tagállamok is. Köszönöm szépen, biztos úr, Csolosz biztos úr. A vita lezárásaként hét állásfoglalási indítvány került benyújtásra. Ezek megvitatását most lezárjuk, a szavazás